Is anyone from the Secretariat here? Okay. Right, ladies and gentlemen, welcome. We... Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit a mai szakbizottsági ülésen. Az első napirendi pont következik, a napirend elfogadása. Holnap délután a koordinátorok ülését eh, Herges Schmidt eh, asszonynal el kell cserélnünk a szerb delegáció miatt. Erre e-mailben már figyelmeztettünk mindenkit. Hogyha nincs ehhez hozzászólás, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet. Rendben, akkor következhet a második napi rendi pont. A szövegezés idején nem voltak elnöki bejelentések, ezután következik a harmadik napi rendi pont. az EU nemzetközi alapítványának a létrehozása. Az Európai, Latin-Amerika és Karib térség alapítványának a létrehozása arra szolgál, hogy a stratégiai partnerséget erősítse a három térség között. Tavaly októberben az EU, Latin-Amerika, illetve karib eh, térségi eh, felek eh, aláírták ezt a megállapodást, novemberben a tanács az Európai Parlament hozzájárulását kérne. Kérte. Én most megadnám a szót Kúszó úrnak, aki az előadója ennek a mi részünkről. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! 1999-ben már megkezdődött a társulási megállapodás, és 2010-ben ezt a latin-amerikai államok közössége és a CELAC részvételével megerősítették. Az Európai Unió és a CELAC 2010-ben eszközként hozta létre ezt a szervezetet, és a kormányközi párbeszédet célozta ezt meg. Az alapítvány célja az, hogy megerősítse és előmozdítsa a stratégiai együttműködést a térségek között, javítsa a régió láthatóságát, és a civil társadalom tevékenységeit eh, serkentse. Találkozási pontokat eh, kívánunk előmozdítani a nem kormányzati szereplők számára, ami lehetővé teszi, hogy erősítsük és gazdagítsuk a kormányközi eh, kommunikációt, ezen kívül az alapítvány támogatja az ismeretszerzést és elemzést ezeken a területeken, és segíti azokat a döntéseket, amelyeket a kormányközi szinten meghoznak. Ezzel kapcsolatban kiadványokat is közread. Számomra az alapítvány egy fontos eszköz a társulási folyamatban, mert ez megkönnyíti a közös munkát, számos közös érdekre számot tart, érdeklődésre számot tartó területen. Például elősegíti a gondolkodást a gazdasági termelékenység és a két térség közötti gazdasági együttműködés területén. A következő akadémiai és tudás csúcs alkalmat ad arra, hogy a két térség akadémiai világa találkozhasson egymással. Ezen kívül az állam és kormányfők meghozták azt a politikai döntést, hogy létrehozzák ezt az alapítványt, mint egy nemzetközi szervezetet, ami a civil társadalmat is bekapcsolja a társadalmi folyamatba. A probléma csak az, hogy az alapítványt akadályozta az, hogy ez egy magánalapítványként működött, mert nagyon sok ország nem ismeri fel hivatalos szereplőként, és a politikai helyzetét sem. Ez is befolyásolja az alapítvány létrehozását. És mostanáig az Európai Unió viselte a költségek legnagyobb részét. Az alapítvány erősíti a régiók közötti párbeszédet, és segít abban, hogy a kapcsolatban rejlő lehetőségeket ki tudjuk aknázni. És hatékonyan lépjenek fel ezek a térségek a globális kihívásokkal szemben. Ezt egy nemzetközi szervezetként kell elismerni, ez teljes mértékben indokolható. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kusó úr, a rövid tájékoztatóját. Azt javaslom, hogy az árnyék előadóknak adjuk meg a szót rövid hozzászólásra a néppárt részéről. Antonio López Isturiz. Anche Forzita. Eh, mi grupo político y yo compartimos... A frakcióm és én is együtt értek az előadóval abban, hogy ezt a megállapodást meg kell kötni, mert ez segíti az Európai Unió és a Latin Amerikai, illetve Karibi térségi kapcsolatát. És, ahogy az előadó is mondta, ezzel jogi személyiséget adunk ennek a szervezetnek. 1999 óta működik az alapítvány, és nagyon fontos munkát végez az Európai Unió és Latin Amerika, illetve a Karib térség közötti kapcsolatépítésben. 1999-ben az első EU és Latin Amerika közötti csúcs találkozón jött ez létre, amit Rio de Janeiroban tartottak. Ez segíti a közvetlen kapcsolatot a kormányok között, és különösen az együttműködés politikai dimenzióját hangsúlyozza ki. Az alapítvány által elvégzett munka stratégiai fontosságú, és ezért fontos ennek a jogi státuszát is megváltoztatni. Csak így tudja autonóm módon és hatékonyan megvalósítani a saját feladatát. Egy kormányközi szervezetet hozunk létre, és ezért ennek egy állami szervezetnek kell lennie, de ennek a mandátumát a hatodik csúcs alapozza meg, amit Madridban tartottak. Ez megerősíti a létező kötelességvállalásokat. Az alapítvány alapvető pillére lesz a is párbeszédnek, és hozzájárul, hogy a latin-amerikai polgárok elvárásait is teljesíteni tudjuk. És hatékonyan reagálunk ezzel a globális kihívásokra is. A legutóbbi Brüsszelben rendezett csúcs találkozón arról volt szó, hogy hogyan lehet fenntartható módon megvalósítani ezt. Vannak aggályok, amiket említett az előadó is, különösen a finanszírozással kapcsolatban. De most csak ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Uh, Most pedig Assis úr, a szocialisták részéről nincsen itt. Tánok úr, Osztravocsius úr, nem, Castaldo úr, tessék. Köszönöm szépen, csak röviden szeretnék hozzászólni. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ratifikáltuk ezt az egyezményt, és nagyon örülök annak, amit az elmúlt hozzászólók mondtak, hogy meg kell erősítenünk ezt a szerződést. Nagyon fontos ez az eszköz. Már láttuk, hogy segít abban, hogy az Atlanti óceán mindkét oldalán elhelyezkedő államok párbeszédet folytassanak. És egyre többen támogatják mindkét oldalon. Ami nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy a latin-amerikai oldal és az EU közötti kapcsolat ne pusztán gazdasági, pénzügyi értekeken alapuljon, hanem a kulturális megfontolásokat is figyelembe vegyük. Voltak aggodalmak a finanszírozást illetően, de egyetértek a raportőrrel abban, hogy fontos a ratifikálás, és remélem, hogy megfelelő erőforrásokat kapunk. Köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek az elvégzett munkáért. Elnök, köszönöm szépen, Kasztárdó úr. Van-e bárki más, aki hozzá szeretne szólni? Kósa úr, hozzá szeretne szólni? Simplemente pues eh, congratularme de la unanimidad, aunque solo han participado mm, csak két árnyékelődő vett részt ezen a találkozón, de nagyon örülök, hogy a néppárt is egyetért. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyhangulag egyetértettünk ezzel a megállapodással, mert nagyon fontos, hogy jogi személyé váljon ez a szervezet, és hogy továbbra is segíthessen a régiók közötti együttműködésben. Köszönöm. Okay, thank you, dear colleagues. Uh... Elnök, köszönöm, kedves kollégák. Akkor a módosítók határideje július 12-e 12 óra. Négyes napi rendi pont az EU-Afrika stratégia, a fejlődés fellendítése. Castaldo úr véleményéről vitázunk, és a Fejlesztési Szakbizottság saját kezdeményezésű jelentéséhez járulunk hozzá. Az ötödik EU-Afrika stratégia novemberben, stratégia csúcs találkozója novemberben kerül megrendezésre, és a csúcs találkozó előkészítése ez a folyamat. Castaldo úr, öné a szó, tessék. Grazie mille, Presidente, cari colleghi. Eh, com... Elnök úr, kedves kollégák! Momento assolutamente cruciale per le relazioni tra Europa e Africa. Eh, lei... Ön is mondta, hogy nagyon fontos lépés ez Európa és Afrika viszonyának tekintetében. Ön is mondta, hogy az ötödik sus találkozó novemberben kerül megrendezésre. Ez nagyon fontos lépés lesz mind a két földrész történelmében. Aztán 2018-ban megkezdődik a Kotonú utáni időszakot előkészítő tárgyalás sorozat. A csúcsot illetően pont azért, mert novemberben megkörendelésre kerül, nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk is véleményt összformáljon, annak érdekében, hogy a politikai felhatalmazást megkapják a képviselőink. Az elmúlt években Afrika nagyon nagy politikai, kulturális és szociális változásokon ment keresztül. Az Európai Unió tagállamairól is elmondható, hogy nagyon fölgyorsultak a fejlemények. Ezeket a változásokat csak egy globális kontextus megértésével lehet elemezni. Nagyon nagyok a kihívások jelenleg. Ahhoz azonban, hogy megbírkozzunk a kihívásokkal, össze kell fognunk. A világrend, a világválságok, a terrorizmus elleni harc, a migráció problémájának megoldása, az éghajlatváltozás problémájának megoldása, ezek mind olyan problémák, amelyben az afrikai kontinens partnerünk kell, hogy legyen. A migráns kérdés és a biztonsági kérdés kiemelten fontos szerepet fog játszani a kapcsolatban. Európának és Afrikának is érdeke mindkét oldalé, hogy elmélyítse ezt az együttműködést. Ha ezt nem tesszük meg, annak súlyos következményei lehetnek. Ha azt mondom, hogy negatív következményei, akkor ez nem elég erős jelző. 2017 májusában már az EU-Afrika partnerségről a bizottság kiadott egy közleményt, az Európai Parlament most dolgozza ezt fel. A csúcs találkozó nagyon fontos esemény, és nagyon fontos, hogy az EU megfelelően, illetve a parlament megfelelően hangot adjon a véleményének. Én egy rövid szöveget előkészítettem az eljárási szabályzatnak megfelelően, és biztos vagyok benne, hogy az önök együttműködésével és az árnyék előadott támogatásával mindenki véleményének helyet tudok adni. Először is szeretnék arra utalni, hogy mennyire fontos ez a partnerség, hogy mindkét oda közös érdekeinek és értékeinek figyelembe vételével születik meg. A harmadik bekezdésben említem, hogy milyen lépésekre lenne szükség ahhoz, például oktatás és munkahelyteremtés, különösen a fiatalok számára, hogy megbírkozzunk a kihívásokkal. A bizottságnak a közleménye leszögezi, hogy 2050-ig 2,5 milliárdnyi munkanélkül lesz az afrikai kontinensen, ennek 60%-a a fiatalok köréből kerül ki. Ezt a problémát csak úgy lehet megoldani, ha évente 18 millió munkahelyet teremtünk. Ez egy hatalmas kihívás, de hatalmas esély is hogyha a fiataloknak az a benyomása, hogy nincsen esélyük a saját országukban, nincsen fenntartható fejlődés, növekedés, akkor ez nagyon nagy mm, veszélyeket rejt a társadalom számára magában. Például a migrációt és a terrorizmus terjedését is. A negyedik bekezdésben a biztonságra, az Európai Unió alapértékeire térek ki, a demokrácia, az emberi jogok, illetve a jogállamiság szerepet kell, hogy kapjon. Az ötödik bekezdésben arra mutatok rá, hogy mennyire fontos a migráció alapkérdéseivel megbirkózni hogy a határkezelés problémáit megoldjuk. Ez nagyon fontos, hogy komoly párbeszédet, mély párbeszédet folytassunk a partnereinkkel, és a gazdasági és politikai fejlődését az afrikai kontinensnek szemmel kövessük. Én remélem, hogy még módosító indítványok érkeznek a kollégáktól, és kiegészítik a szövegemet, ha esetleg valamire nem voltam tekintettel. Várom az együttműködést az árnyék előadókkal is, annak érdekében, hogy a lehető legbefogadóbb szöveg jöjjön létre. Szeretném megköszönni azoknak az árnyék előadóknak, akik ma eljöttek ide különösen Kúzó kollégáknak, Cséza kollégának és Vautman kolléganőnek. Remélem, hogy betartja mindenki a határidőt a módosítók beadására, és alig várom őket. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Castaldo. We... Köszönöm szépen, Castaldo úr. A következhetnek az álnyék jelentéstevők nyilatkozata, először a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kásztádó úrnak is, hogy bemutatta a véleménytervezetét. A fontos dolgokra összpontosít ez a szövegtervezet, én is ezeket szeretném áttekinteni. Az EU-Afrika kapcsolatok egyre fontosabbá válnak, és a jelenlegi kihívásoknak a kezeléséhez hosszú távú megközelítésre van szükség, ami Afrika prioritásaira koncentrál a terrorizmus kihívására, illetve a klímaváltozásra. Szakbizottságunk munkája szorosan kapcsolódik ezekhez a fejleményekhez, de arra kell összpontosítanunk, hogy legyen egy összehangolt megközelítés a migrációval és a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatban. Az utalások a közös kül- és védelmi politikára, illetve arra a szerepre, amit mi játszhatunk, nagyon fontosak. Mi lehetünk a zászlóshajója annak a mozgalomnak, ami biztonságot és békét hoz a kontinensre. Néhány módosítom lenne, amelyek főleg a politikai aspektusra koncentrálnak az Afrikával kapcsolatos megközelítésünk terén, illetve remélem, hogy ezeket valamint a végső szöveget is gyorsan el tudjuk fogadni, hogy a novemberi határidőt tartani tudjuk. Ehhez azonban gyors haladásra van szükség. Köszönöm szépen! Most az SND frakció árnyék előadója Zára úr következik. Köszönöm. Kedves kollégák! A vélemény tervezett, kiegyensúlyozott, de azt is gondolom, hogy általános és homályos, és elkerüli a nehéz kérdésekkel való foglalkozást. Szerintem az AFET-nek az lenne a feladata, hogy politikai és stratégiai megközelítést biztosítsunk ennek a vitának. Sürgős lenne ez a szerep, hiszen gyors és mély változások zajlanak az afrikai politikában és társadalmakban, és ezeknek a hatása Európára rendkívül mély. A külső fellépések számára nagyon fontos prioritássá vált Afrika közel-kelet mellett, és azt gondolom, hogy az EU-Afrika csúcs ősszel rendkívül jelentőségű lesz. Hogyha ugyanúgy folytatjuk, mint eddig, az nem elég. Új gondolatokra van szükség, új ösztönzőkre. Az egyik legfontosabb stratégiai ügy a regionális integráció és az új protekcionizmus kezelése, valamint a diszintegrációra való hajlam Afrikában. A regionális integrációs projekteket azért támogatni kell, különösen a déli, nyugati és kelet-afrikai különböző csoportosulásokat, hogy segítsünk biztosítani azt, hogy ezek kiegészítik az afrikai integrációt, az afrikai, amit az Afrikai Unió jelent. A kétoldalú partnerséget is kultiválnunk kell a kulcsfontosságú partnerekkel, Dél-Afrikával, Nigériával és Etiópiával, mert ezek elősegíthetik az integrációs projektek haladását. Észak-Afrikában pedig fel kell eleveníteni a Mediterrán Unió gondolatát. Azt hiszem, hogy erről elfeledkeztünk. Ezzel ösztönözhetjük a regionális biztonsággal kapcsolatos felelősség megosztását. Még egy kérdés, Kína. Kína gazdasági és stratégiai beruházásai Afrikában. Rendkívül fontos, hogy az EU partnerként tudjon a stabilitás építésében, a befogadó növekedés és a jogállamiság elősegítésében Kínával együttműködni. Végül néhány az afrikai kormányzás mögötti problémát kell kezelnünk. Mindig sokat beszélünk a korrupcióról, de a dél-afrikaiak erre jobb szót találtak ki. Az állam megragadása, amit az oligarcha típusú meggazdagodásért tesznek a politikai vezetők. Ez gyakorlatilag tragikus pénzügyi áramlásokhoz vezet, és multinacionális hatásai vannak. De nyilván Afrikában a hatása mindennek mélyebb, mint bárhol máshol. Ezen irányokban fogok módosítókat benyújtani, és várom Kasztád úrral konstruktív párbeszédet, és talán a jövőben Ponga úrral is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zála úr. Az LCR e nevében nem nincsenek itt, akkor az ALDE következik. Valdemensz asszony. Köszönöm szépen, előadó úr. Azt gondolom, hogy az előadó kiváló munkát végzett, és egyetértek az előttem szólókkal. Itt arról van szó, hogy egy értelmű és határozott véleményt adjunk az AFED részéről. Itt az Afrikával való politikai együttműködésről van szó. Két alapvető témakör van itt, a terrorizmus elleni küzdelem, illetve a gazdaság. Ha a legutóbbi Euróbarométer felmérést megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az európai polgárok azt akarják, hogy Európa küzdjön a terrorizmus ellen és teremtsen biztonságot, de azt is, hogy a migráció témájával kezdjünk valamit. Tehát a terrorizmus és a migráció, ezen a két témán többet kellene még dolgozni a jelentésen belül. Ön a közös védelmi és biztonsági politikát is említi. Ezt tudhatják, hogy nagyon fontos ez a téma számomra is, tehát továbbra is ezen fogok munkálkodni. Hiányolok néhány dolgot a jelentésből, és fogok ezzel kapcsolatban módosítókat benyújtani. Remélem, hogy ezeket el fogják majd fogadni. Európai értékekről beszél a jelentés, de ide be kell illeszteni a nők jogait is. Afrikában tudjuk, hogy a kontinens fejlődésében a nőknek is részt kell venniük. Ezt külön ki kell emelni a jelentésben is. És a kismértékű projektekre is gondolnunk kell. Itt arról van szó, hogy a magánszektort ösztönözni kell Afrikában. Ebbe pedig be kell vonni az európai vállalkozásokat, a nagykövetségeket, mindenkit, aki azon a területen tevékenykedik, hogy a magánbefektetésekbe induljanak. Végül, de nem utolsó sorban pedig beszélnünk kell az egyetemek közötti együttműködésről is. És ugyanez érvényes a tudósokra is. Afrikára úgy kell tekinteni, mint egy teljes jogú eh, tagra, is. ezt fogom én a saját módosítóimban is említeni. Köszönjük. Most a GUE NGA következik. Kósza úr, úgy látom, hogy ő nem akar hozzászólni akkor a zöldek következnek. Ők sincsenek itt. Akkor a második fordulóban eh, Péter Le úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen fontos dolgokról beszélünk, mint a latinamerikai országokkal, a karib térséggel és az afrikai régióval kialakított kapcsolataink. Fontos stratégiai megfontolások léteznek ezekben a térségekben. Bár azt hiszem, hogy azért Afrikával kapcsolatban nagyobb a játékterünk. Egyetértek azzal, illetve azokkal a pontokkal, amelyeket Vautmans asszony, illetve a raportőr emeltek ki, viszont szeretnék hozzátenni néhány dolgot. Az interparlamentáris együttműködés nagyon fontosnak tartanám. Én úgy gondolom, hogy stratégiai módon, stratégikus módon közelítjük meg az Afrikával való együttműködést, illetve két országgal, Kenyával és Tanzániával kifejezetten elmélyítettük az együttműködésünket. Úgyhogy létezik már interparlamentáris együttműködési forma, amit nagyon fontosnak tartok, és a parlamenti tárgyalófeleink az afrikai kontinensen ugyanígy vélik. Hogyha ki kellene emelnem, hogy milyen témák igazán fontosak, akkor azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy a bilaterális együttműködési formákat támogassuk. Még egy dolgot hozzátennék. Nem régen a kultúra fontosságáról esett szó a nemzetközi fórumokon. Én úgy gondolnám, hogy egy stratégia nem csak egy irányba mutathat, hanem kombinálni lehet ezeket a kulturális és interkulturális párbeszédet illetően Afrika nagyon fontos letkéket kínál számunkra. Köszönöm szépen elnök, köszönöm Alois Péterlének. Freund úr, a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom miért, de angolul fogok hozzászólni. Ehhez van kedvem. We all agree. Azt gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy ha nem is vagyunk Afrika szakértők, de az egyik legnagyobb probléma, amivel a kontinens szembenéz, az energia, különösen az elektromos energia hiánya. A forró időjárás időnként elviselhetetlen körülményeket teremt. Nincs elektromos energia sem hűtésre, sem vízpumpálásra, és nem lehet öntözni a földeket sem. A megoldás erre az off-grid energia lenne. Tehát eh, ahelyett, hogy eh, olyan eh, rendszert próbálnánk meghonosítani, mint ami Nyugat-Európában található, ahol egy bonyolult és drága hálózatot építünk ki, ehelyett arra kellene koncentrálnunk, hogy függetlenül is tudjanak az afrikaiak energiát termelni napenergia segítségével. Nagyon sok ilyen projekt van, amelyeket többnyire amerikai cégek finanszíroznak. Ezek javítják az életkörülményeket a távoli afrikai falvakban további akkumulátorok bekapcsolásával az afrikaiak tudják tölteni a telefonjaikat, tudnak tévét nézni, és természetesen le tudják hűteni az otthonukat, vagy az ételeket. A gyerekek meg tudják írni a házi feladatukat akár éjszaka is a LED lámpáknak köszönhetően. Ezek olyan megoldások, amelyek nem kerülnek vagyonokba, de nagyon sok mindent megváltoztatnak. Nem tudom, az Európai Unió mennyiben járul hozzá ezekhez a fejlesztésekhez, amelyek megváltoztatják az emberek életét. Nagyon kevés pénzzel nagyon sok mindent el lehet érni. És éppen azoknak lehetne segíteni, akik most hagyják az otthonukat és Európába menekülnek. Támogatjuk őket, integráljuk őket, munkahelyet találunk nekik, és ez sokkal többe kerül, mint amennyiből segíteni lehetne nekik odahaza. Köszönöm. Köszönjük, Freund úr. Most Nát úr következik. Coincido en todo lo que se ha dicho. Egyetértek mindennel, amit elhangzott, de van még itt egy nagyon fontos kérdés. Ha nincs biztonság, akkor nem lehet fejlődés sem. És ezért politikailag korrekt módon beszélünk, miközben a valóságnak köze sincs ahhoz, mint amit mi mondunk. Mauritániában, Nigerben, Maliban, Burkina Faszóban, Csádban, Szudánban, Közép-Afrikában, Kongóban, Nigériában, Kamerunban, a biztonság a legfontosabb, mert a dzsihadizmus, a terrorizmus alapvető részét képezi az életüknek. Az Európai Unió szerződései nem felelnek meg annak a valóságnak, ami jelenleg történik, és amitől mindenki szenved. Az afrikaiak fejlődést akarnak, egy jobb világot. A legfontosabb az lenne számukra, hogy senki se ölje meg őket, vagy erőszakolja meg a nőket a dzsihadizmus nevében. Európa a maga dicsőségében nagyon messze áll a valóságtól. A 41. cikk megtiltja, hogy Európa költségvetéséből katonai célokra költsenek. Amikor a katonai közbelépés abszolút szükséges lenne és prioritást kellene, hogy élvezzen, ugyanis a biztonság a legelső, legelőször a dzsihadizmusra kell felszámolni, és utána következhet csak a fejlesztés. Ehhez, hogy ezt megváltoztassák, a tanács konszenzusa kéne, de ez rendkívül nehéz. A parlamentnek kell ezért kiküldeni a felhívást, hogy térjünk vissza a valósághoz, és a politikailag korrekt hozzáállás vakságra utal, és ez valódi, valóságos öngyilkosság. Ez már a bűncselekmény határát súroló ö, ostobaság, ö, fegyverekre van ö, szükség, amikor a dzsihadistákkal állunk szemben, akkor rendkívül hatékonyan kellene fellépni ellenük, és le kellene szállnunk a földre. Sokkal valóságosabb ez, mint az a metafizikai ideális világ, amiről a 41. cikk beszél. Köszönjük szépen, Nárt úr, és a legutolsó hozzászóló, James Carver. Köszönöm szépen, elnök úr. Castaldo kolléga eh, jelentésében eh, nagyon is eh, józanészre utal. Mindig aggaszt engem, amikor arról beszélünk, hogy Kínára kellene támaszkodnunk, mert azt hiszem, hogy emberi jogi szempontból ez nagyon aggasztó lehet. Nagyon sok szemszögből megnézve ezt a jelentést, úgy tűnik, hogy együtt kell működni az Egyesült Nemzetekkel és másokkal is nem tudunk egy megoldást szállítani mindenkinek, ugyanis Afrika különböző részein nagyon más problémák mutatkoznak. Azt szeretném megemlíteni, hogy például rettenetes szárasság uralkodik Afrikában több helyen is, és ezzel is valamit kezdenünk kéne. Köszönöm. Köszönjük. Van-e még bárki, aki szeretne hozzászólni a kollégák közül? Úgy látom, hogy nem. Akkor most megadom a szót Tasso Vélonga úrnak a külügyi szolgálat nevében. Parancsoljon! Um, Köszönöm szépen! Üdvözöljük a jelentéstervezetet, amit Ponga úr, és a véleménytervezetet, amit Castaldo úr készítettek. az Európai Bizottság közös közleménye is megállapítja, hogy pozitív és konstruktív megközelítés tapasztalható ezekben a dokumentumokban. Fontos, hogy a, az Afrikával kapcsolatos fellépéseink ne csak a békét, a biztonságot, hanem a kereskedelmest, a fejlődést, az ellenálló képességet, az energiát és a széleskörű együttműködést is érintsék. Szeretnénk azt is megérteni, illetve azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a parlament bevoz, bevonódása a csúcs találkozóba, és látjuk, hogy a jelentés időzítése, hogyha sikerrel járnak és tartják a határidőt, akkor a csúcs találkozó előtt befejeződik a munkájuk. Az Európai Parlament és az Afrikai Parlamentek akkor el, tudnak érkezni a csúcs találkozóra. Az egyetlen érdemi javaslatom az az lenne, hogy a címet gondolják át, a jelentés címét. Az EU-Afrika stratégia és a fejlesztés előmozdítása, esetleg EU-Afrika partnerség lehetne a címe helyett, Azért mondom ezt, mert van egy közös EU-Afrika stratégiánk, amivel kapcsolatban rendszeresen kommunikálunk, és rendszeresen frissítjük ezt a stratégiát. Most arra szeretnénk tenni a hangsúlyt, hogy ez egy közös stratégia, hogy az afrikai oldal is magáénak érezze. Az EU-Afrika stratégia, bár nyilván nem erről van szó, de azt a benyomást kelti, mint hogyha egy oldalú EU-s stratégiáról lenne szó. És azt szeretnénk, hogyha a stratégia helyett partnerség szóval jeleznék azt, hogy Afrika is részese ennek a kapcsolatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, uram, mondja az elnök. Az Európai Bizottság is hozzá kíván szólni. Dominik Róza úrja a a DEFCO főigazgatóságról. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a vita nagyon érdekes és időszerű is, és az AFET véleménye rendkívül fontos ezen jelentéshez. Talán van néhány olyan elem, amit érdemes lenne aláhúzni. Az első a csústálkozó politikai jelentősége. Olyan, csúcs, olyan ponton kerül sor erre a csúcs találkozóra, amikor az egyensúlyok eltolódnak a világban. Ezért különlegesen fontos, hogy tudjuk hangsúlyozni a csúcs találkozó politikai jelentőségét a jövő szempontjából. A másik dolog, azt gondolom, hogy a jelentés egyes részeivel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy Afrika már most is, és hosszú éveken keresztül a jövőben is első számú politikai partnerünk marad, hiszen ez a legközelebbi kontinens, nagyon sok közös kihívással, közös problémával küzdünk, ezt is érdemes lenne elismerni. Még egy elem, nagyjából már kialakult a címe ennek a csúcs találkozónak, a fiatalokba való beruházás. Ezt is érdemes lenne a szövegben valahogy lereagálni, illetve az Afrikai Unió szempontjából fontos az, hogy a demográfiai szakadék leküzdése és az ifjúságba való befektetés volt ezen, ennek az évnek a fő témája. Ez is egy fontos szempont a fejlesztési témán belül. És végül, de nem utolsó sorban, érdemes lenne támogatni, hiszen megpróbálunk ezen a csúcs találkozón egységesen, egy elemként fellépni, mi, mint Európai Unió, az intézmények és a tagállamok egységesen próbálnak meg megjelenni, ezért a, a tavaszi közleménnyel kapcsolatban, ahol hat prioritást soroltunk fel, ezeket nagyjából egyébként a jelentés elismeri, de talán érdemes lenne egy konkrét utalást tenni erre a közleményre. Végül a csústálkozó címe Afrikai Unió, Európai Unió csúcs lesz. Most, hogy Marokkó úgy döntött, hogy csatlakozik az Afrikai Unióhoz, a politikai támogatásunkat jó lenne, ha az Európai Parlament is kifejezné Marokkó irányába. Elnök, köszönöm szépen. Kíván-e bárki más hozzászólni? Kasztáldó úr esetleg egy végső megjegyzésre. Köszönöm szépen, lenne néhány rövid megítésem. arra szeretnék reflektálni, ami elhangzott. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, köszönöm a javaslatokat. Nos, 1500 karakter állt a rendelkezésemre, hát nyilvánvalóan ez nem elegendő ahhoz, hogy kifejtsem a véleményemet részletesen, de az önök hozzájárulásával kibővíthetem a szövegtervezetet. A biztonság kérdése nyilvánvalóan kiemelt fontosságú számunkra. Egy teljes pontja a csúcsnak is erről fog szólni. Szeretnénk kibővíteni a szövegben is ezt a szakaszt, de nem katonai szempontból szeretnénk ezt megközelíteni, hanem egy szélesebb rálátást szeretnénk biztosítani. Az lenne a célunk, hogy ne elkülönítsük a témákat, hanem az, hogy egy 360 fokos rálátást eh, engedjünk a témára. Ami azt a megjegyzést illeti, hogy a stratégiai aspektusokat ki kell domborítani, Zána úr, teljes mértékben egyetértek, és bár ért értem a protekcionizmus ide kapcsolását, ha az ember figyelembe veszi azt, hogy a protekcionizmusnak van egy olyan aspektusa is, mint például a burundiai helyzetnek a megoldása, amiről állásfoglalást fogadott el a parlament múlt héten Strasbourgban. Burundiban tömeges emberírtásnak vagyunk tanúi. A regionális együttműködés, a pán-afrikai integráció, a kétoldalú kapcsolatok, a kétoldalú megbeszélések, bizonyos afrikai államokkal való kiemelten fontos kapcsolatok kiépítése nagyon fontos. Nyilvánvaló, hogy kikerülhetetlen a kínai együttműködés kérdése ebben az aspektusban, hiszen Kína gazdasági mérete azt jelenti, hogy ők globális szereplők, és ami Kína és a jogállamiság viszonyát illeti, hát ez egy nagyon összetett kérdés, de meg kell vizsgálnunk, mert bizonyos afrikai országok belpolitikájára erősen kihat. Aztán az európai értékeknek a kérdése. Igen, a nők bevonása kulturális élet, a gazdasági élet, a politikai életet természetesen ezt illetően is egyetértek, de természetesen alaposabban is körüljárhatjuk ezt a témát. A kulturális aspektus különösen fontos véleményem szerint az együttműködés a partnerségek kialakítása. annak a biztosítása, hogy a kultúra és az oktatás egyetemleges joggá váljon, nem csak privilégiumként jelenjen meg. Aztán Peter Le úr is említette, illetve a külügyi szolgálatnak és a bizottságnak a képviselői is, az interparlamentáris együttműködés. Nyilvánvaló, hogy az EU-Afrika partnerség keretében Ez nagyon fontos. Nem akarjuk azt a benyomást kelteni, hogy mi tanárként diktálni akarunk az afrikai partnereinknek. Sajnos a jelentésnek az elnevezésén nem tudunk változtatni, ez a DEVE bizottságnak a jogköre, de talán egy javaslatot tehetünk. Aztán Freund úr, az energia az alapvető erőforrásokhoz, például az ivóvízhez, vízhez való hozzáférés, természetesen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek semmiképpen sem kerüljenek ki a látókörünkből. A strukturális alapok, a strukturális segítségnyújtás nagyon-nagyon fontos ezen a területen. Nem tudom, hogy ezt milyen részletekben dolgoztuk ki, de megint csak ez igazából a DEVE szakbizottságnak a jogköre. De talán hasznos lehetne, hogyha rámutatnánk számunkra arra, hogy e, ezt a fajta megközelítést preferálnánk. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a javaslataiért, és azért, hogy ilyen fontosnak e, tartják ezt a témát. Biztos vagyok benne, hogy egy olyan vélemény kerül majd megfogalmazásra, amely széles körű együttértés, egyetértésnek örven majd. Több millió, sok millió afrikai fiatal jövője egyre bizonytalanabbá válik a kontinensen. Az ő reményeik embereknek is hangot kell adnunk, a kihívásoknak, valahogy választ kell adnunk számukra is. Az EU-Afrika közötti viszony nem szabad, hogy egyoldalúvá váljon, EU súlyossá váljon. Köszönöm szépen. Thank you, colleague. Köszönöm szépen, Kasztádó kolléga. Bárki hozzá szeretne még szólni? Úgy látom, nem. Akkor kollégák, Először is az 5 plusz 5-ös formátumban ülést tartottunk Strasbourgban. Ez azt jelenti, hogy az öt biztos, akinek ez a területe, és az öt szakbizottság, akinek a külügye területe találkozott Strasbourgban, és egyetértettünk, hogy ez a terület nagyon fontos számunkra, és ezért valószínűleg egy előzetes találkozó Abidjanban 20, november 27-28-án egy parlamenti találkozó lesz majd ország még a csúcs előtt, de még nem erősítették meg. Ha megerősítik, és akkor majd tájékoztatjuk azokat, akiket érdekelne, érintene ez. Merkel asszony Igazából egy afrikai marsal tervet kért a múlt héten, úgyhogy ez a német választásoknak egy kiemelt pontjaként szerepel majd. Aztán a módosítók beadásának határideje július 13-a, 11 óra. Szavazni augusztus 30 vagy 31-én fogunk az AFEP-ben, a DEVE szakozatságban pedig október 9-én vagy 10-én. Nos, nagyjából tartottuk az időt, úgyhogy a következő napi rendi pontunk egy nyilvános meghallgatás. Az Örményországgal és Azerbajdzsánnal kötendő jövőbeni átfogó megállapodások. Szeretném üdvözölni a meghívott előadókat, akik itt fognak ülni a pódiumon. Közben azonban, ha valaki szeretne még itt csatlakozni hozzánk, Welcome. So ladies. So welcome Ms. Minasian. Minasian asszony és Alieva asszony. Üdvözlöm Önöket az AFED szakbizottságnál. Kedves kollégák! Bevezetőként elmondanám, hogy az EU jelenleg alakítja ki a kapcsolatait Örményországgal és Azerbajcsánnal. Új egyezményeket kötünk majd Örményország esetében most járt le az egyezmény, Azerbajdzsánnal pedig most írjuk meg ezt az egyezményt. Egy időközbeni ajánlásokról szóló ö, dokumentum is készül jelenleg. Az AFET hónapokkal ezelőtt ellátogatott már a régióba, hogy megismerkedjen a problémákkal, kihívásokkal. Ma lehetőségünk nyílik arra, hogy két szakértővel tárgyaljunk itt. A két egyezmény átfogó lesz, mind a tartalmukat, mind a mélységüket, illetően Örményország és Azerbajdzsánnal. A parlament alapvető beleszólási szereppel rendelkezik ezek esetében a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása és az alapjogok tiszteletben tartása területén. Ha ezek nem valósulnak meg, akkor a szélesebb körű gazdasági egyetműködés nem valósulhat meg. Jelenleg a külső faktorok, mint például a regionális konfliktusok nagyban befolyásolják ezt a folyamatot, gyakran ez a régió nagyon sok problémával küzd. Most mi azt várnánk a szakértőktől, hogy rálátást adjanak nekünk a helyzetre, hogy milyen szempontokat kellene figyelembe vennünk a parlamenti jelentésben. Két nagy is nagyon ismert szakértőt hívtunk ide meg ma, illetve a külügyi szolgálat egy szakértőjét. Richard Kiragozian úr, aki terv szerint az előadónk lett volna, Örményország részéről, nem, jött, nem tudta jönni, ezért ilyen asszony helyettesíti őt ma, aki el tudta fogadni a meghívásunkat. Az Open Society Foundation nél dolgozik 19 éve, és szakértője a kisebbségi jogoknak, demokráciának, jogállamiságnak. Ezen kívül Laila Alieva asszony, az Oxford Egyetem előadója, a nemzetközi tanulmányok szakértője, illetve egy bakui agytröszt <clears throat> tagja, a John Hopkins társaságnak a tagja, és ő az EU azerbajdzsáni egyezményről fog szólni, illetve később, kb. fél ötkor Dirk Schübel urat várjuk a külügyi szolgálattól az EU-ból. Úgyhogy most kivel is kezdjem? Minasian asszony, Aliev asszony, aki szeretne. Köszönöm szépen, McAllister úr. És jó napot kívánok, üdvözlöm a külügyi szakbizottság tagjait. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam, hogy itt beszéljek önöknek de sajnos ez nem egy vidám okból történt, mert Richard sajnos nem tudott eljönni és elmondani a beszédét. Azzal kezdeném, hogy megosztom a tapasztalatomat a Nyílt Társadalom alapítványokkal kapcsolatban az Európai Unióhoz való társulás és az Unióval való kapcsolatunk reformokat illetően, illetve hogy hogy működik Örményországban a jó irányítás, kormányzás. A társulás Európához, illetve az értékeken alapuló Európához való csatlakozás illetve az Európai Unióval közösen meghatározott reformterv volt a fő mozgatórugója a nyitottabb és demokratikusabb, jobban irányított társadalom eh, felé való elmozdulásnak. Tehát eh, ezt illetően eh, prioritásként kezeltük az Európai Unióhoz való társulást, a szomszédsági politikával kezdve, de már ezelőtt is, amikor az Európa Tanácshoz csatlakoztunk. Megpróbáltuk nyomon követni, hogy a reformot hogyan tervezték meg, és hajtották aztán végre. Megpróbáltuk a jó kormányzás kérdéseit, illetve az emberi jogokat központba helyezni, és bizonyos mértékig az Európai Unió a demokratizálódás ígéretét és az emberi jogok szem előtt tartását is jelentette. Az átfogó keret megállapodás aláírása nagyon jó fogadtatásra talált Örményországban, különösen a civil társadalomban, de a szélesebb körű társadalom körében is. Ha megnézzük a közvéleménykutatási adatokat, akkor azt látjuk, hogy az Európához való csatlakozás mindig nagyon fontos szerepet töltött be, és mindig hangsúlyt kapott a közvéleménykutatásokban is. Különösen nagyra értékeljük ezt a lehetőséget, hiszen már majdnem négy év telt el 2013. szeptember 3-a óta, amikor megszületett az a döntés, hogy egyoldalúan nem írjuk alá Örményország részéről a társadalási megállapodást. És annak alapján, amit akkor láttunk, negatív hatása lehetett ennek az örmény társadalomra gazdasági és politikai szempontból. Ez hatása volt az elvárásokra és a törekvésekre is. Tehát emiatt örülünk annak a lehetőségnek, hogy struktúrát és kötelező érvényű megállapodást köthetünk az Európai Unióval. kezdésnek megpróbálom elmagyarázni a helyzetet, és azt, hogy mi történt négy év alatt Örményországban. Nemrég, idén áprilisban az első parlamenti választások zajlottak az új módosított alkotmány értelmében, ami Örményországot az elnöki köztársaságból parlamenti köztársasággá változtatja. Tehát elkezdtünk egy olyan egyéves programot, amelynek keretében ez az átállás teljesül. Közvetlenül a választások előtt az átfogó eh, keret megállapodást aláírták. Egy új időszak köszöntött be Örményország életében, egy nagyon aktív átalakulási időszakról van szó. És ez azért van, mert elindultak azok a változások, amelyeket az alkotmány meghatároz. Ez azt jelenti, hogy nagyon mélyreható változások lesznek a büntetőjog területén, a jó kormányzás, illetve az emberi jogok területén. Ez egy nagyon is valódi lehetőséget kínál arra, hogy megváltoztassuk az országot, és azzá tegyük, amit az alkotmány módosítás célul kitűzött. Ez nem csak arról szól, hogy jobb kormányzást hozzunk létre, hanem hogy függetlenebb legyen az igazságszolgáltatás, jobban szét tudjuk választani a hatalmi ágakat, és az emberi jogokat tiszteletben tartsuk. Ezek a módosítások tehát közvetlenül érintik a kormányzásnak ezen területeit, ezen kívül az igazságszolgáltatást és az emberi jogokat. Ezt szem előtt tartva ez az egyik olyan aspektus, amit én fontosnak tartok a jelen időszakkal kapcsolatban. A második aspektus az a nagyon negatív tapasztalat, amelyet mind a két fél megszerzett, hiszen tárgyaltunk a megállapodásról, de 2013-ban ezt nem írtuk alá. És valószínűleg erre az időszakra reflektáltunk, és próbáltunk a lehető legtöbbet tanulni ebből az időszakból, hogy jobban felkészüljünk, és hogy a negatív élmények eh, ne ismétlődhessenek meg, illetve hogy eh, a negatív tapasztalat pozitívba fordulhasson. Így eh, tudtuk azt, hogy mire számíthatunk, mire kell odafigyelni, és mire kell felkészülni. És ezzel együtt szeretném elmondani, hogy sajnos nagyon sok mindennel vigyáznunk kell. Ugyanis az elmúlt négy évben, vagy talán már azelőtt is, nagyon súlyos visszaesés történt az emberi jogi törvények és sztenderdek, valamint a jó kormányzás területén. Úgy áll a helyzet, hogy amikor politikai tüntetés vagy politikai elégedetlenség tör ki akkor az aktivistákat komoly nyomás alá helyezik, az emberek pedig nem tudják, vagy nagyon kevéssé tudják megvédeni a jogaikat a bíróságokon. Az igazságszolgáltatás pedig nem tekinthető ilyenkor függetlennek. És ezzel együtt én most azt szeretném elmondani, hogy mivel most van lehetőség a jelentős törvényváltozásra, az Európai Uniónak nagyon oda kell figyelnie, hogy hogyan változnak a törvények és hogyan alakul a helyzet. Azt is szem előtt kell tartani, hogy az áprilisi választások után igen komoly társadalmi, gazdasági és valószínűleg politikai változás is készül az országban. És ahogy azt már korábban is elmondtam, az már bizonyítás nyert, hogy Örményországban konszolidálódott a hatalom. Ez az elnökségi apparátusban is látható volt. És a választásokkal, illetve hogy az ország most átalakult parlamenti rendszerré, megváltozott a helyzet, és a rezsim előtt az a kihívás áll, hogy hogyan tudja ezt a hatalmat átvinni egy új rendszerbe, de gyakorlatilag változatlanul. Hogy hogyan lehetne megőrizni a hatalmat a végrehajtó, a hatalmi ág, az igazságszolgáltatás és a parlament fölött az új rendszerben? Erre kell nagyon odafigyelni, és a jogszabályváltozásokkal biztosítani kell az igazságszolgáltatás függetlenségét és a közterületi szabadságot a konszolidált hatalom nyomása alatt. Egyik módja annak, hogy hogyan tudunk felügyeletet gyakorolni, az, hogyha nyomon követjük a változásokat az új program keretében, amit a katonaság és a nemzet uniójaként emlegetnek. A társadalom átmilitarizálódik, és a végrehajtó hatalom, illetve a jogalkotó hatalom egyes funkciói átkerülnek az új program alá. Konkrétabb ajánlásaim is vannak. Próbálnám felhívni az önök figyelmét arra, hogy nagyon rajta kell tartaniuk a szemüket az igazságszolgáltatási reformokon. A büntetőjog, a bűnügyi eljárásjog területén gondoskodni kell arról, hogy a hatalmi ágak szétválasztása valóban megtörténjen, és hogy az igazságszolgáltatás több függetlenséget kapjon. Az Európai Unió prioritásként kezeli a bűnügyi igazságszolgáltatást, és nagyon sok energiát fektetett ebbe a területbe. Az Unió azt kívánta elérni, hogy meg lehessen előzni a kínzásokat, illetve ami megtörtént, abban az esetben el lehessen ítélni a felelősöket. és érkezett egy olyan kérés, hogy hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy nézzenek a reformok mögé, amelyek most zajlanak. A társadalomban egyes kérdéseket visszaélésre használnak fel, és egyes ügyeket arra használnak, hogy negatív patriarchális attitűdöket ébresztenek Európa irányába. A családon belüli erőszak és a diszkrimináció olyan ügyek, amelyekkel kapcsolatban szintén azt kérném, hogy legyenek nagyon figyelmesek, és ragaszkodjanak ahhoz, hogy a reform valóban történjen meg. Az elmúlt években, ahogy említettem már, voltak erőteljesen negatív fejlemények a népesség döntéshozatalban való részvételében, a szólásszabadságban és a különbségek tiszteletében, illetve a gyülekezési szabadság területén. Jelenleg vannak olyanok, akiket bíróság elé állítottak, politikai nézeteik, politikai törekvéseik miatt, azért, mert az uralkodó párt nézeteit megkérdőjelezték. Ezeknek az embereknek az igazság szolgáltatáshoz való joga veszélyben van. Reméljük, hogy az Európai Unió fokozottan oda fog figyelni ezekre az esetekre, és hogy nagyobb láthatóságot is kaphatunk, mint az Európai Unió partnere, hiszen itt most az értékalapú unióról van szó, nem csupán eh, arról, hogy eh, egy eh, megállapodás részesei vagyunk. Az örményországi reformokkal kapcsolatos tapasztalatunk azt mutatja, hogy ezek a reformok elégtelenek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a reformokhoz felszínesen, sőt manipulatívan állnak hozzá egyesek, és az Európai Unió nem mindig reagál megfelelően az ilyen hozzáállásra. Sajnos ez már a társulási megállapodás kezdete előtt is megtörtént. És jelenleg szintén tapasztaljuk ezt a hozzáállást. illetve igen jelentős a spekuláció bizonyos reformokkal kapcsolatban, vagy olyan kérdésekben, amelyek uniós prioritásnak is számítanak. És ez szintén nyugtalanít minket. És ahogy próbáltam már korábban is megjelölni, ezek főleg a közterületek védelméről szól, a szólásszabadságról, a gyülekezés szabadságáról, a diszkriminációmentességről és a családon belüli erőszakról. Ezek tehát olyan témák, amelyeket mi prioritásként kezelünk. És különösen ott, ahol az Európai Unió szerepe nagyon fontos volt a jó kormányzásban, illetve a korrupció ellenes fellépésben. Itt is hallatja a hangját a helyi delegáció. Yeah, I, if I may. Um, it's, it's very important. Nagyon fontos, hogy a tárgyalások előtt megpróbáltunk elgondolkodni, felfedezni azt, hogy mi volt a probléma, és próbáltuk elkerülni azt, hogy elszalasszuk a lehetőséget a tárgyalásra. És az, hogy elszámoltathatóságot várnak el az örmény az, az nagyon fontos. Ugyanis láthattunk bizonyos visszalépést a helyzetben, és ez emlékeztet arra, hogy milyen volt a helyzet korábban. Ez különösen érvényes az igazságszolgáltatásra. Ez különösen akkor látható, amikor megnézzük a demokrácia állapotát. Amikor a megállapodásról tárgyaltunk, akkor minden mezőt sikerült kipipálni, úgy tűnik, mintha megvalósult volna a fejlődés. De nagyon fontos, hogy a terepen is megtörténjen a valóság ellenőrzése. Az nem volna helyes, hogyha az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a hatalmi ágak szétválasztásáról, a méltányos tárgyaláshoz való hozzáférésről beszélnénk, de ugyanakkor ebben az országban vannak politikai perek is. Embereket megvádolnak különféle bűncselekményekkel, de alapvetően a politikai véleményük okozza a gondot, és nem férnek hozzá a méltányos igazságszolgáltatáshoz. Ezért az ő jogaikat megsértik. Tehát nem elég az örményfélnek egyértelműen elmondani, hogy ezek a sarokkövei, az építőkövei az Európával való társulásnak. Ezen kívül el kell mondani azt is, hogy ez nem elég. Nem elég a jó kormányzásról beszélni, és közben elhanyagolni, vagy elhesegetni a valós korrupciós vádakat, hiszen ezt tények is alátámasztják. Nem lehet eh, társadalmi igazságosságról beszélni, eh, miközben eh, nem biztosítják a legalapabb munkavállalói jogok védelmét sem. Ezek tehát mind igen fontos kérdések. És igen fontos, hogy a munkavállalói jogok területén, illetve az oktatás egyenlőségében ne nyugtassuk meg azt a hatalmat, ami jelenleg is konszolidálódik. Tehát én azt szeretném kérni önöktől, hogy ezeket a témákat mindenképpen tartsák szem előtt, figyeljenek oda rá, hogy mi történik a valóságban, és hogy milyen hibákat követel a kormány. Nagyon különböző irányokba történik fejlődés Örményországban. Szívesebben válaszolnék a konkrét kérdéseikre is. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Thank you, Ms. Minazian. Köszönöm szépen, Minezian asszony. Most Elieva asszony következik. Azerbajdzsánból. Köszönöm szépen. 2016-ban akcióterveket írtak alá a kaukázusi államok. Az európai aspirációikkal kapcsolatban nagyon érdekes nyilatkozatokat fűztek hozzá ehhez. A civil társadalom azonban felfedezte, hogy tíz év alatt ez a nyilatkozat eltűnt. Azerbajcsán egy évtized alatt nem csak demokratikus szempontból fejlődött vissza, hanem ettől a nagyon kezdetben lelkes nyilatkozattól is elkezdett eltérni. Két struktúrális tényezőre szeretném felhívni a figyelmüket, és egy instrumentálisra. A komplex geopolitikai helyzet, egy nagyhatalom Oroszország közeli jelenléte, illetve az Oroszországgal kapcsolatos helyzet miatti elszigeteltség. Hiszen ezek az országok a hard power tekintetében nem kapják meg a megfelelő ellentételezést, ellensúlyozást, akár a nyugodtól, akár bármelyik más partnertől. Ezért Oroszország továbbra is nagyon fontos tényező marad, ami a három ország taktikáját erősen meghatározza. Azerbajdzsán esetében, ahogy bizonyára tudják egyébként máshol is az a helyzet, a konfliktus az elszakadási konfliktus végrehajtása óta, 90-es évek eleje óta egészen máig büntetés éri az országokat, különösen Azerbajdzsánt, az én esetemben erről beszélek, a 90-es évek óta tehát az elszakadás miatt büntetés éri Oroszország részéről, illetve a nyugati nyitás miatt. A másik probléma az a belföldi, az olajjal kapcsolatos, Tudjuk, mi történik azokkal az országokkal, amelyek elkezdik az olaj tömeges piacra bocsátását a dekolonizáció folyamán, amikor az intézményrendszer még mindig gyenge. És hogy mi történik ekkor a demokrácia és az intézmények kiépítésével. Az energia érdekek érvényesítése közben. 2006-ban kezdődött el Azerbajdzsánban az óriási olajbevételek beáramlása. Ez megerősítette a kormányt, forrás nacionalizmusnak nevezett jelenség kezdett el kialakulni. Itt most az establishmentről beszélünk, a politikai szervezetről, nem annyira a társadalomról. És ide kapcsolódik a harmadik probléma, az instrumentális, az eszközbeli probléma. Az Európai Unió és Azerbajdzsán között milyen típusú kapcsolat jöhet létre, mi ennek a módozata. Azt hiszem, hogy érdemes itt megkülönböztetést tennünk a strukturális hatások között, a gazdasági hatások között, amely egyébként az egyes országokat érintő egyéni akadályokat a reformok ellen, reformok útjában szintén befolyásolta. És aszimetria alakult ki a társadalom és az állam között is. Az állam óriási mértékben megerősödött azáltal, hogy rengeteg erőforrás és az energia területén óriási beruházások történtek, ez mind az állami szektorban, eközben a civil társadalom nagyon is finanszírozott. És hogyha megvizsgáljuk a dinamikát, akkor azt látjuk, hogy az azerbajdzsáni civil társadalom még a, a grúznál is tíz szeresen kevesebbet kap. Az örmény civil társadalomnál is rosszabb helyzetben vannak, tehát itt a legkisebb a civil társadalom támogatottsága. Ez nagyon sérülékenyé is teszi ezen eltelt évtized végére a civil társadalmat, és 2014 éppen ezért volt annyira drámai, mert 2014-ben a óriási támadások érték a civil társadalmat, az emberi jogi jogvédők vezetőit és más civil szervezeteket is bezártak. Az energiával kapcsolatos menetrend. Az energia memorandumot is 2006-ban írták alá. Az energia területe tehát a reformokra is hatással volt. Azerbajdzsán kormányzata úgy gondolta, hogy az ország imidzsét és hírnevét a sikeres gazdasági teljesítményre lehet teljes mértékben alapozni. És hogyha az energia területén, az energiabiztonságban elég jól teljesítenek, akkor az elég lesz, és akkor elfogadják, elismerik az országot, egyelő félként kezelik az európai közösség részéről is. amikor az Erbajdzsánról beszélünk, akkor nagyon nagy jelentőségű az ellenálló képesség kérdése is. Miért? Mert közvetlenül függ ez az ország attól, hogy az Európai Uniós szomszédságában lévő országok hogyan fejlődnek, milyen irányban az emberi jogok demokrácia terén. És azt gondolom, hogy az Azerbajdzsán EU kapcsolatokban az elvekre alapuló megközelítés mindig hiányzott. Ez lenne az első megoldandó feladat. Teljes mértékben támogatjuk az Európai Parlament tevékenységét. Az Európai Parlament időszerűen lépett fel, nagyon pontosan reagált arra, ami a régióban történt, illetve ami az országban történt, de sajnálatos módon ezt cselekvés nem követte nem voltak következmények az országok részére. Ezért aztán a társadalmunk számára, hiszen fontos különbséget tenni a kormányzat és a társadalom között, különösen az olajban gazdag országok esetében, ahol az elit kihasználja az olajkereskedelem ből származó jövedelmet, és ebből építkezik, nem pedig az adókból. Egy jobban elvekre alapuló megközelítést várunk az EU részéről, az új globális stratégiában azt hiszem, hogy elveken alapuló pragmatizmusnak nevezik a megközelítést a pragmatizmus nem jelentheti azt, hogy a problémákat teljes mértékben elhanyagolják. Ezek a leghatalmasabb és legegyénibb jellegzetességé az Európai Uniónak az, hogy úgy úgynevezett soft power-t, hogy gyenge hatalmat használja. Azonban szeretnénk figyelmeztetni és inteni a kormányzás és az ágazati együttműködés, amiket sokszor hangsúlyoznak, ahhoz vezethet, hogy az intézmények képítésének az folyamatával kapcsolatban manipulatívan fognak fellépni ezek az országok. Az úgynevezett reformokat általában a saját előnyükre fordították a hatalmon lévők, és bár nevezhetjük defer, decentralizációnak a folyamatot, annak nevezik, igazából a hatalom további koncentrálására kerül sor. Úgyhogy a lehetséges megállapodásokban érdemes lenne egy erre vonatkozó klauzulát valahogy beépíteni. Azerbajdzsánban van a legtöbb politikai fogolya, hogy ezt bizonyára tudják arányaiban. Ha az Európai Unióban nem bízhatunk, akkor nem tudjuk, hogy kiben lehetne, ezért fontos lenne figyelembe venni azt, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik az Európai Emberi Jogi Bíróság döntése dacára még mindig börtönben vannak. Sajnálatos fejlemények történtek az újságírók letartóztatásával kapcsolatban is, például Kakuszinov nevű blogger letartóztatására gondolok. Galandarev um, újságíró börtönben halt meg. Rendkívül jelentős az is, hogy jogtalan kivégzésekre is sor kerül. Hét ember halt meg egy államellenes tevékenységgel kapcsolatos ügyben titokban elégették őket a katonaság tagjai. Úgyhogy szeretnénk figyelmeztetni önöket a kormányzattal kapcsolatban, akik minden bizonyal megpróbálják úgy tető alá hozni a megállapodást, hogy ne legyenek benne feltételek, és semmilyen felelősség ne terhelje őket például ne legyen felelősségük a, azzal kapcsolatban, hogy ha megsértik a politikai záradékokat. Mennyit beszélhetek még? 5 percet? Jó, köszönöm. Még azt szeretném elmondani, hogy az energiabiztonság és a kereskedelem valószínűleg az a terület marad, ahol az EU és Azerbajdzsán meg tud állapodni, egyet tudnak érteni. Az energiabiztonság azonban az egyik olyan strukturális tényező, amely sajnálatos módon nem segíti elő a demokrácia építését. Ezt mindenképp vegyék figyelembe. Az új megállapodásban is kell foglalkozni ezzel a jelenséggel. Az ajánlásokra áttérve, az Európai Unió követeli a politikai foglyok szabadon bocsátását, a politikai kondíciók javítását, a média szabadságot, a politikai állásfoglalás szabadságát, és tegye világos az, hogy ezek jelentős kondíciók ahhoz, hogy egyenlő felek közötti stratégiai partnerség alakulhasson ki. Az azerbajdzsáni fél ugyanis ezt próbálja elérni az egyenlő felek közötti kapcsolatot. De szerintem egyenlő felek közötti kapcsolat nem jöhet létre, anélkül, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek az ország eleget nem tenne, és az alapvető emberi okat nem tartaná be. A civil szervezetek betiltását és ezeknek a korlátozását, valamint a donorok regisztrálását meg kéne, hogy szüntesse az ország, amnestiára lenne szükség minden civil szervezet esetében az utazási tiltások megszüntetésére, arra, hogy biztosítsák, hogy az Azerbajdzsánnal folyó párbeszédben részt vehessenek a civil szervezetek is, és az imitáció legyen kizárva. Mit is jelent ez? Aztán a WTO-hoz való azerbajdzsani csatlakozás legyen fő prioritás, és hogyha konkrét intézkedéseket nem vesznek be a szektor, az elágazati együttműködésbe, az csak a jelenlegi politika megerősödését fogja elősegíteni, ezért szükséges olyan mechanizmusok beépítése, ami átláthatóságot biztosít minden a megállapodásból eredő fellépésben. Az EU ismerje fel, hogy az energiabiztonság kérdése milyen belügyi hatásokkal jár Azerbajdzsán részére, különösen a társadalom és a kormányzat közötti egyre komolyabb eltérésekre. A reformok, a gazdaság diversifikálása, a decentralizáció és a liberalizáció legyenek fontos célok és feltételek. És persze ez egyik kérdés az az, hogyha korlátozott csatornáink vannak a hatásgyakorlásra a politikai területen, akkor az EU mit tehet? Például az egyetemi oktatási tudományos cseréket érdemes lenne megerősíteni az azerbajdzsani kutatóprogramokkal, szorosabb kapcsolatot lenne érdemes kiépíteni, kapacitásépítési fellépést, illetve a táj, lakosság tájékoztatását lehetne érdemes megerősíteni, és itt most abban is hagyom, lehetőséget adván a kérdésekre. Köszönöm szépen, Alieva asszony, hogy így bemutatta az azerbajdzsáni helyzetet. De Subó úr is megérkezett a külügyi szolgálat részéről. Azt javaslom, kollégák, hogy most adjuk meg neki a szót, és ezután rengeteg időnk lesz kérdésekre és vitára. Subó úr, ahogy legtöbben tudják, az ágazati részekért felelős főtárgyaló a megállapodásokkal kapcsolatban, különösen a politikai és a kereskedelmi témákat érinti. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek szép jó napot! Az örmény és azerbajcsáni barátaimnak is sajnálom, hogy kértem, de hogy késtem, de Ugyan lemaradtam néhány előadás részletről, ennek ellenére szeretném eh, tájékoztatni önöket, hogy a külügyi szolgálatnak mi az álláspontja az Örményország és az Erbajcsánnal folytatott tárgyalásokat illetően. Örményországgal kezdeném. Tehát egy kicsit visszanyúlnék a történelemben. 2013. szeptember 3-án, a munkanapom első napján Örményország úgy döntött, hogy kilép a társulási szerződésből az EU-val, és az Eurázsiai Gazdasági Unió tagja lesz. Ugyanakkor viszont annak is hangot adtak, hogy az EU-val szoros kapcsolatokat kívánnak ápolni, csak nem társulási szerződés keretében. Hát eltartott egy darabig, hogy politikailag és technikai szempontból mire ad lehetőséget az Eurázsiai Uniós tagság, úgyhogy kb. másfél évig tartott, amíg kisakkoztuk, addig Örményországnak is tisztába kellett kerülni azzal, hogy milyen kötelezettségek terhelik azzal, hogy az Eurázsiai Unió tagjába vált. Végül 2015-ben az EU egy új tárgyalási sorozatot kezdett, amely eh, decemberben indult be, 2015-ben, és elég gyorsan haladtak a tárgyalások, mert 2017. februárjára már eredménye is lett. Nyilvánvaló, hogy a tárgyalások során visszanyúlhatunk arra, hogy a társulási szerződést milyen tárgyalási szakasz előzte meg. A politikai kötelezettségeket átvehettük, illetve a szektorális részeket is a társulási egyezményből, és nagyon örültünk annak, hogy Örményország nagyon sok jogi közelítési kötelezettséget is magára vállalt, eh, hogy Örményország úgy tűnt, hogy készen áll arra, hogy foganatosítsa ezeket a jogszabályokat. Nagyon sok területen kicsit tovább tartott az egyeztetés, különösen a gyakorlati megvalósítás Örményországban, de úgy gondolom, hogy nagyon jó egyezmény született, nagyra törő, és nyilvánvaló, hogy a kereskedelmi eh, része kevésbé kiterjedt most, hiszen az Eurázsiai Unió bizonyos követelményeket támaszt a tagjaival szemben, amelyek kizárják a mélyebbre ható együttműködést velünk. Nos, az egyezmény elnevezése az az átfogó, megerősített partnerségi együttműködés, de szepának is lehet rövidíteni. Márciusban eh, indult be, és most készítjük elő aláírásra talán, hogyha nem ismerik, hogy hogy megy ez. Most uh, a szöveg uh, verifikálása folyik, a jogász nyelvészek folytatják ezt, aztán lefordítatjuk az Európai Unió minden hivatalos nyelvére, plusz örményre. És hát megvannak ennek a bevett uh, lépései. Aztán a SEPA, már novemberben így aláírásra kerülhet. Úgy gondoljuk, hogy a SEPA egyezmény jól illusztrálja, ha erre szükség volt egyetem valaha is, hogy nagyon fontos keleti partnerségi országokkal, az Euróázsiai Unió tagállamaival is szorosabb kapcsolatokat ápolni. Az egyik alapköve a sikernek az az, hogy Örményország tagállamoknak vannak további nemzetközi kötelezettségei, ezeket tiszteletben kell tartanunk. A SEPA nem úgy, mint a, tár- a társulási egyezmény korábban, nem fektet le egy szabadkereskedelmi együttműködést. Illetve ez azért, ennek az az oka, mert az Eurázsiai Unió országai bilaterálisan nem dönthetnek ilyen ügyekben. Csak az Eurázsiai Unió teheti ezt meg nevükben. Aztán a többi dolgot azt hiszem már említettem, és mi úgy gondoljuk, hogy Örményországgal az egyezmény nagyon kitűnő kereskedelmi keretet jelent, annak ellenére, hogy külön beruházási keret, keret fejezete nincsen. E, talán ennyit mondani Körményországról, ami Azerbajdzsánt illeti. Nyilvánvalóan, hogy nem annyira előre haladott a helyzet, mint Örményországa. Egy társulási egyezményt kezdtünk előkészíteni még 2012-ben, 11 ben de aztán gyorsan megállapítottuk azt, hogy Azerbajdzsánt nem érdekli igazából egy ilyen szoros együttműködési forma az EU-val, hiszen Azerbajdzsán közös érdekeken és hasznokon alapuló egyenértékű együttműködés szeretett volna. Nos, 2015-ben volt egy partnerségi csúcs, és az Azerbajdzsán külügyminiszter Hán biztos úrnak egy szerződés tervezetet mutatott, amit az azerbajdzsáni oldal javasolt új szövegtervezetre, de ez kibővítette volna az együttműködési kereteinket figyelembe véve, hogy a PCA már 20 éves, és hát ezért idejét múlt, és ezért új alapokra van szükség, illetve hát itt a szomszédsági politikai kötelezettségek és az új kihívások is nagy szerepet játszanak. A szerződés tervezetet alaposan átvizsgáltuk, illetve Bakuba is ellátogattunk 2015-ben, hogy felmérjük, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Megállapodtunk, hogy legalább olyan nagy horderejű szerződést szeretnénk, mint a partnerségi szerződés jelenleg. Jogilag kötelező egyezményt szeretnénk. Az új egyezmény a jelenlegi partnerségi együttműködési egyezmény helyébe lépne. Egyébként nagyon érdekes volt az, hogy szerintünk először történt meg az EU története során, hogy nem az EU tette meg az első lépést, hanem egy harmadik ország nyújtott ilyen lehetőséget az EU-nak, úgyhogy az EU részéről érdekes volt megvizsgálni, hogy procedurális szempontból hogyan kell ilyenkor lépnünk hogy uh, hogyan kaphatjuk például az EU-s tagállamok felhatalmazását a tárgyalásra. Egyébként a külügyi tanács ezt jóvá hagyta, és az új egyezmény e, jelentősen kiterjeszti az együttműködésünk kereteit, az európai szomszédsági politikát, és végül az együttműködéseket, e, az együttműködést februárban kezdtük meg az idén, és Eliev elnököt meghívtuk Brüsszelbe. A tárgyalásokat illetően hát még a jogi alapot, illetve a jelenlegi politikai helyzetet figyelembe véve ki kell bővítenünk az együttműködés kereteit, hiszen a korábbi partnerségi egyezményben nagyon sok területet nem fettünk le, pedig fontos lenne. Nyilvánvaló, hogy az új egyezmény lehetőséget nyújt arra, hogy most, hogy Azerbajdzsán a gazdaságát kicsit diversifikálni kívánja, kicsit nem annyira energiaközpontúvá tenni, most más gazdasági területeken, például a közlekedés területen is együttműködhetnénk velük. Hiszen az Azerbajdzsán Ázsia és Európa kapujánál fekszik. A terrorizmus elleni együttműködés, a digitális gazdálkodás, gazdaság, ezek is kiemelten fontos témák. Nyilvánvaló, és Alieva asszony bevezetőjéhez kapcsolódnak. Most Azerbajdzsán a jogállamiság, demokrácia, emberi jogok területén új elkötelezettségeket tehet, hiszen ezt megtette már az ENSZ felé és az Európa Tanács felé is. egy nagyon fontos, hogy ezeken a területeken is tárgyási mandátumot szerezzünk. Aztán az egyezmény politikát, gazdaságpolitikát fed le, az emberi jogokat, meg jogállamiságot, demokrácia, illetve külön fejezetet szentelünk ezeknek, és három fő munkacsoportban folyik a tárgyalás, az egyes csoportban a politikai kérdésekről. Luc de Vigné vezeti a tárgyalásokat a külügyi szolgálat részéről, aki a Ormanyországgal is vezet a tárgyalásokat. A kereskedelmi fejezet a DigiTrade felelőssége, a harmadik kontingens pedig én vezetem. A politikai szekció áprilisban és júniusban tárgya, talán még lesz még egy a nyári szünet előtt, és mind a két oldal hangot adott annak az igényének, hogy a lehető leghamarabb lezárjuk ezt a részt. Egyébként megemlíteném, hogy politikai dialógusról, emberi jogokról, igazságszolgáltatás, szabadságjogokról, ezekről lesz szó, illetve az emberi jogok területén is elég jól haladunk. A kereskedelmi munkacsoportban eddig egy ülés volt júniusban, most videókonferenciákkal folytatjuk a tárgyalásokat. Átláthatóság, vám, a digitális együttműködés, ezek mind-mind részei lesznek a kereskedelmi tárgyalásoknak, de nyilvánvaló, hogy mivel Azerbajdzsán a WTO-nak nem tagja, hát ez nem könnyíti meg a helyzetet. De ennek ellenére reméljük, hogy sikeresek lesznek az együttműködés. A szektorális együttműködés területén kilenc fejezetet nyitottunk meg, két fordulónk volt egyik, a kilenc fejezetből hármat már lezártunk. A polgári társadalomról szóló fejezetet még nem nyitottuk meg, úgyhogy szerintem az új egyezmény az uniós kapcsolatokat fokozza majd Azerbajdzsánnal mint azokban a kérdésekben, amelyekre Alieva asszony már kitért. Én itt befejezem, de nagyon köszönöm mindenkinek, ha hozzájárok. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, Sübel úr. Három kitűnő bevezetőt hallottunk, és azt hiszem, hogy van még időm kérdésekre és válaszokra. Kb. 45 percünk van még. Vannak olyan kollégák, akiket Azerbajdzsán érint, vannak akik a Törvényország, nem választom külön a két kérdéscsoportot, csak megszabnám, hogy egy-egy hozzászólás három percet vehet igénybe, és a néppártnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Azerbajdzsánnal kapcsolatban én vagyok a néppártnak az árnyék előadója az Európai Parlamentben. Az új komprehenszív megállapodás, az együttműködés új eszköze kell, hogy legyen, közös célkötőzésekkel, közös kihívásokkal, csak úgy, mint az energiadiversifikáció és egyéb kihívások. Ez az egyezmény a tárgyalási szerződés alternatívájaként szolgál majd, de ennek ellenére nem szabad, hogy az alapvető uniós értékeket figyelmen kívül hagyja. Nos, én tudom, hogy nagyon fontos a demokrácia, emberi jogok védelme legalább olyan fontos, mint a gazdasági együttműködés az új szerződés kereteiben. De ennek ellenére azt látjuk, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátását, illetve újságírók fogvatartását, illetően történt előre haladás az Erbajcsában, még nagyon sokat tennivaló. Az azeri ö, újságírók és egyéb ö, fogvatartott polgári személyek ö, példáján is látjuk ezt. Múlt héten Azerbajdzsán és Örményország között újabb viták törtek ki. A hegyi karabahi konfliktusnak a megoldása alapvető fontosságú az azári és az örmény hatóságoknak mindenképpen megoldást kell találnia erre a rég múltra visszatérő, visszatekintő konfliktusra. El kell, hogy mondjam, hogy nem régen az AFET azerbajdzsáni és grúziai missziójának tagjaként utaztam a régióba, és szerény véleményem szerint hosszú távú béke és stabilitás csak tárgyalások során teremthető meg a régióban, és az Európai Unió az egyetlen erkölcsi kapaszkodó jelenleg, amely támaszt kínálhat a helyzetben, és remélem, hogy az Európai Unió továbbra is erőfeszítéseket teszenek érdekében. Köszönöm. Köszönjük. Most az SND részéről úgy látom senki nem akar hozzászólni, akkor az ICR e nevében Charlestonnak következik. Köszönöm, elnök úr. Az én frakcióm támogatja ezt a megállapodást Azerbajdzsánnal. A múltban természetesen problémát okozott nekünk is a demokrácia hiánya, illetve a kormányzás módja Bakuban és természetesen az Örményországgal kötött SEPA esetében is szeretném elmondani, hogy Örményország tekintetbe véve az orosz biztonsági intézkedéseket nem érezte úgy, hogy ezt időszerű lenne aláírni. De amióta ez történt, úgy látom, hogy nem volt semmilyen nagyobb előrelépés az unió irányába. Úgy tűnik, hogy ez sokkal inkább egy szimbolikus jellegű felállás, sem pedig valódi gazdasági közösség. De ez Örményország problémája, neki kell ezt Moszkva felé felvetniük. De szeretnék beszélni valamiről, amit a panel egyik tagja sem említett, de jó lenne akár az örmény, akár az azerbajdzsáni szakértőtől megkérdezni ezt. Nemrég két civil vesztette az életét, és a múltban örményeket is megöltek mesterlövészek. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudjuk deeszkalálni ezt a konfliktust, és már egy ideje feltettem azt a kérdést, hogy az Európai Uniónak mennyire szánnak helyet ebben a folyamatban, és hogy milyen mértékig tudna az Európai Unió KBVP megfigyelő missziókat telepíteni a határa. Ez vajon az EU szerepe? Már több mint egy évtizeddel ezelőtt beszéltünk erről először, de nem jutottunk vele messzire. Talán Mogherini asszony lehetne egy kicsit proaktívabb, és természetesen a franciák együttműködésére is szükség van. Az az érzésem, hogy ez a folyamat nem nagyon halad, ugyanis a feszültség ugyanolyan magas szinten van, mint korábban, úgy körülbelül egy évtizeddel ezelőtt. Köszönjük Charles Tannocknak. Az Ada nevében négyen is szeretnének hozzászólni. Nikolaj asszonyjal kezdjük, ő Azerbajdzsánnal kapcsolatban az előadó. Köszönöm, elnök úr. Én üdvözlöm mind a két megállapodást, mind Örményországgal, mind pedig Azerbajdzsánnal. Azt gondolom, hogy ez jó lehetőség arra, hogy Európai Unióként jobban jelen legyünk a térségben de itt két különböző helyzet, két különböző államról van szó. Az egyik még mindig közel van Oroszországhoz, a másik pedig független akar lenni Oroszországtól, itt Azerbajdzsára gondolok. Remélem, hogy ez nem akadályozza meg a fejlődést. Az én problémám a geopolitikai helyzet, és én nagyon sajnálatosnak tartom a július 4-i esetet, amikor két azeri nőt megölt az örmény hadsereg. Ezzel eszkalálódott a konfliktus, és jobban jelen kell lennünk, és felszólítanunk mind a két felet arra, hogy szüntesse be az erőszakot a határon. Ugyanis a július 4-i eset azeri területen történt, ami agressziónak minősül. De tudatában vagyunk annak, hogy mi történt itt a területen, tudjuk, hogy hogyan áll a demokrácia és az emberi jogok, és minden párbeszédben azt kérjük, hogy az emberi jogok kerüljenek jobban tiszteletben tartásra ezen a területen, és a civil társadalom mellett is kiállunk. Ez a politikai megközelítésünk része a tárgyalások során. És azt gondolom, hogy a lehető leghamarabb meg kellene kötni ezeket a megállapodásokat. Ez jobb lenne a területnek is, mert ez terjeszteni az értékeinket a régióban. Ez jobb, mint hogyha folyton csak figyelmen kívül hagyjuk őket és bíráljuk őket, mert ez mostanáig nem vezetett eredményre. Az együttműködés szempontjából is jobb lenne ez. És úgy gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy a megállapodás nyomán az Európai Unió jobban jelen lesz a biztonsági rendszerben. Ugyanis ez a Minszki formátum, ez egy kudarc, ezt el kell ismerjük. Évek óta beszéltünk már erről, de semmilyen megfogható eredményt nem tudunk felmutatni. Hogyha az Európai Unió részt venne valamilyen stabilitási paktumban, azt hiszem, hogy az lenne a megfelelő megközelítés, azzal lehetne stabilitást teremteni ezen a területen. Tiszteletben kell tartani Azerbajdzsán önrendelkezési jogát is. Üdvözlöm ezt a vitát, és azt remélem, hogyha közösen munkálkodunk, akkor nagyon sok előrelépést tudunk elérni, nem csak a nemzetközi kapcsolatokban, hanem Azerbajdzsán és Örményország polgárainak mindennapjaiban is. Köszönöm. A listám szerint még öten szeretnének hozzászólni. Gáler, Jurek úr, Weiger, Szivicius és Nárt úr. Még Buchner úr is. Kihagytam valakit? Ha nem, akkor most lezárom a hozzászólók listáját. Mihály Gáler következik. Köszönöm szépen. Nekem kifejezetten jól jön, hogy most van ez a meghallgatás, mert csütörtökön életemben először Örményországban látogatok egy konferencián, úgyhogy ezért Örményországra is koncentrálok. De amit szeretnék most hallani itt, az az, hogy hogy áll a politikai motiváció, a politikai elkötelezettség Örményországban az új egyezményt illetően. 2013-ban néhányan aláírták, néhányan nem, örmény oldalról elég nagy volt a veszekedés, a vita. Ha a mostani helyzetet nézzük, akkor az a kérdésem, hogy akkoriban Örvényországban az volt a helyzet, hogy Putyin kiadta valószínűleg a parancsot, hogyha aláírjátok a szerződést, akkor elfelejthetitek a támogatásomat katonai szempontból. Most nem tudom, hogy lehet az, hogy a politikai aspektust illetően hosszabb távú tervek, már léteznek Örményországban, jobban elkötelezett az ország, mert 2013-ban úgy tűnt, amikor egyáltalán nem írták alá az egyezményt, hogy nincs ilyen igény. Nem tudom, Janukovics, hogyha akkoriban aláírta volna, akkor inkább az oligarchákkal egyeztetve a kereskedelmi részt emelte volna ki, de igazából politikai szempontból nem sok együttműködés lett volna. Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy a szerződést illetően a politikai akarat a lényeg. Önök hogy látják Örményországban? Ez a lesoványított egyezmény, ha ezt aláírják, akkor Annyit változott a helyzet például az alkotmányreformja kapcsán, hogy ö, talán arra is készen állnak már, hogy Azerbajdzsánnal is megegyeznek politikai szempontból. Megvan már az akarat, hogy Európával szorosabbra fűzik a szállak gazdasági szempontból is. Elnök, köszönöm szépen Michael Gárel. A következő hozzászólónk Jurek úr, konzervatívok. Szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Unió támogatja a konfliktusok békés megoldását, hegyi Karabakban is, de ennek a megoldásnak a feltételei az tartalmaznák azt, hogy megtartsák a tűzszünet szabályait. Azonban jelenleg nincsenek eszközeink, hogy nyomon kövessük a tűzszünettel kapcsolatos megállapodást. A Minszki csoport próbálkozott többször is egy ilyen mechanizmus létrehozásával. Konkrét megoldásra, javaslatra van szükség, hogy az ilyen jellegű tragikus helyzeteket, mint például ami múlt héten kialakult, el tudjuk kerülni. Örményország azt gondolja, hogy ez egy kiprovokált incidens volt, mert egy lakott területen történt. Azonban, hogyha mechanizmust kéne létrehozni egy ilyen helyzet elkerülésére, akkor nagyon konkrét javaslatra lenne szükség, amit az Európai Unió tehetne. Például a főképviselő felkérhetné a tűzszünet ben részes feleket, hogy a Minszki csoport által javasolt monitoring eszközöket vezessék be. A jó akaratra vonatkozó tesztet kipróbálhatnánk. Ez nem más, mint hogy ezt a kezdeményezést kipróbáljuk. Köszönöm, hogy az elnök. Weigel úr kap szót az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr. Paradoxon, hogy egy új szerződéses megállapodásról beszélünk két szomszédos országról, amelyek ennyire különböznek egymástól. Az Európai Bizottság jó megközelítést alkalmazott szerintem, és az óriási tapasztalat, abban, hogy megpróbálnak ezekre az országokkal egyenként megállapodásra jutni, jó ötlet. Figyelembe kell venni azonban az egyéni álláspontjukat, az egyedi jellegzetességeiket is, és a mi Európai Uniós érdekeinket is a régióban. Felvázolnám hogy nekünk is érdekünk, hogy ebben a régióban béke és stabilitás legyen, hiszen szomszédos régióról van szó. És Azerbajdzsán egy olyan ország, amely beszorult két jelentős szomszédos ország közé, amelyek szintén stratégiai érdeklődése bírnak. Az egyik Irán, a ész-déli határnál, a másik Oroszország északi határánál. Egyszoros barátja és támogatója van az országnak. Az örmény elnök nyilatkozata azt hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg jelenléte területeken az ő biztonságnak a legfőbb záloga. Két megállapodás tárgyalásáról van szó, tehát pozitív lépés ez, ami ahhoz vezethet, hogy valóban javulnak a régióval való kapcsolataink. A demokrácia helyzetét is, az emberi jogi helyzetet, a jogállamiságot, a média szabadságát is javíthatjuk ezzel, Úgyhogy a panelisták megjegyzéseit ezen kérdésekkel kapcsolatban nagyon időszerűnek tartom. Vegyük figyelembe, amit mondtak. De ha megengedik, még egy dologra kitérnék. Nem látom azt, hogy lehetőségünk lenne stabil megoldást találni, amíg a hegyi karabahi konfliktus nem sikerül stabilan és hosszú távon lezárni. A Minszki csoport nem volt eléggé hatékony, az Európai Uniónak is aktív szerepet kell a Minszki csoporton belül is vállalnia. Valahogy évekkel ezelőtt az Európai Unió helye a Minszki csoportban megszűnt, elhagytuk, Franciaországnak adtuk át, és szerintem ez nem vezet a, az Európai Unió aktív szerepének a felvállalásához e problémában. És végül szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ne felejtsük el, hogy ez ilyen típusú problémákra az egyetlen megoldás, hogyha a nemzetközi jognak megfelelünk, a nemzetközi jog az ilyen esetekben világosan határozza meg, hogy melyik ország foglal el területeket, melyik másik ország területe egy részéből. Talán számunkra is lehetőség lenne ez, hogy mindkét oldalnak elmagyarázzuk, hogy több empátiára van szükség ahhoz, hogy jó szomszédok tudjanak lenni. És az állami propaganda nem ebbe az irányba hat. Köszönöm. Elnök, köszönöm Ivo Vágó. Buchner úr, köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne. Az első kérdésem Azerbajdzsán nem tagja a világkereskedelmi szervezetnek. Mivel kereskedelmi tárgyalások már folynak, ezért talán ki lehetne bővíteni ezt a részét az egyezménynek. Második kérdésem Örményországot illetően. Ön azt mondta, hogy a gazdasági együttműködési aspektusa nem lesz olyan kiterjedt, mivel Örményország tagja az Eurázsiai Uniónak. Hogy néz ki ez pontosan a gyakorlatban? Ha jól emlékeznek, korábban már más országokkal kapcsolatban is voltak ilyen problémák, úgyhogy szeretnék ezt, illetve a részleteket hallani. Elnök, köszönöm szépen kollégák, most pedig Osztrevicius úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, és Örményországból és Ar Azerbajdzsánból is meghívott civil szervezeteket. Átfogó információkat kaptunk a helyzetről. A befagyott konfliktus nem az EU felelőssége feltétlenül, hanem az északi nagyszomszédé, amely szeretné, hogyha hatást gyakorolhatna az összes délkaukázusi országra. Azzal azt akarom mondani, hogy sem az elfoglalt, sem az elfoglaló országnak nem szabadna engedélyt adnunk arra, hogy az emberi jogokat ne tartsák tiszteletben mind a kettő felé egyenlően kritikusnak kell lennünk, függetlenül attól, hogy Örményországról vagy Azerbajdzsánról van szó. És Muhtadli úr elrablása világos üzenet volt a vezetőség felé, hogy ne csináljátok azt, amit eddig, ne ismételjétek ezt meg. Ugyanez érvényes Örményországra is. és amikor a Li régióról olvasok, akkor is sajnálatosan kell megállapítanom, hogy az emberi áldozatok szörnyűek, de ugyanúgy elítélem az azerbajdzsáni oldalt is, amely csapásokat intézett a harcra kész örmény egységek ellen. Ez nem megoldás, ezzel csak el mérgesítik a konfliktus helyzetet. A kérdésem a panelisták felé, hogyan látják az emberi jogi párbeszéd helyzetét az Európai Unió és a két ország között? Látják-e, hogy van-e haladás az emberi jogi párbeszédben a két országgal? A másik kérdésem, hogyan értékelik a két ország civil szervezetei közötti kapcsolatokat? Hogyha a kormányzatok nem folytatnak egymással párbeszédet legalább, a civil szervezetek végzik a munkájukat, és az emberek közötti kapcsolatot egy új szintre emelik? Ezzel kapcsolatban mit tudnának mondani? És a nagykövet úrhoz intézendő kérdésem a tárgyalások során. Az egyik az Eurázsiai Unió tagja, a másik az úgynevezett független államok közösségének a tagja. az Eurázsiai Unió. Nem tudom, ennek a joganyagát nem ismerem, de mennyire vagyunk kompatibilisek? Milyen hatása lesz ennek a jövőben tárgyalásokra milyen hatással lehet az, hogy ők az Eurázsiai Unió tagjai. Köszönöm szépen, most pedig Tahnak képviselő kapszót. Köszönöm, elnök úr. Örményország egy különös és jelentőségteljes ország, ahol a demográfiai növekedés pozitív, de mégiscsak csökken a népesség, mert a fiatalok elmennek. És ez azért van, mert otthon nem kapnak garanciát egy jobb életre. És ez azért nem történik meg, mert a korrupció definíció szerint jelen van, és rengeteg oligarchia van jelen az összes gazdasági ágazatban. Ez egy másik valóság. És ebben az értelemben, amikor politikai reformokról beszélünk, ezek strukturális reformok. Amikor a társadalom struktúrája önmagában az oligarchák hatalmában van, minden egyes régió, minden település oligarchák markában van, kisebb vagy nagyobb mértékben, de ez mindenhol így van, és senki másnak nem jut pénz, csak az oligarcháknak. Ez az igazság az ottani társadalmi struktúrában. Bármilyen jogi reformot vezessünk is be, ha nem számolunk le ezzel a korrupt rendszerrel és az oligarchákkal, akkor semmilyen reformnak nem lesz értelme. Kérem, mondják el, hogy mit remélnek egy ilyen helyzetben. Másodszor szeretnék beszélni a hegyi karabak konfliktusról. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes Pandora szelencéje, hogyha lehetetlen módon összekeverjük a területi integritás elvét, ami egy a Helsinki alapelvek közé tartozik, és hogy Azerbajdzsán Örményország részének számít, Ezt nem szabad összekeverni az önrendelkezés jogával. Ha a hegyi karabahi közösség nem akar Azerbajdzsánba integrálódni, és ha a dél-oszétiai gyűlés sem szeretett volna Grúziába tartozni, a grúz nemzethez, ha ez a két dolog egymással összevethető, akkor nem szabad más kritériumok szerint értékelni ezeket az eseteket, és Franciaország, az Egyesült Államok és Oroszország esetleg tökéletesen alkalmazható Délosszétiára is. És ez még a Krímfélszigetre is átvihető. Tehát a hegyi karabahi konfliktus stratégiai jelentőségű, figyelembe kell venni a népesség akaratát. Ez egy rendkívül veszélyes Pandora szerencéje, nem változtathatunk taktikát csak azért, mert itt most más a stratégiánk. Köszönjük, Nárt úr. Azt javaslom, hogy ezt a napi rendi pontot fél hat után valamivel rekesszük be, mert az izraeli eh, delegáció eh, érkezik hozzánk. Ez azt jelenti, hogy a meghívott előadóknak körülbelül öt percük van egyenként. Eh, kezdjük a hölgyekkel fordított sorrendben. Aliyev asszony, kezdje ön, 5 perc alatt megválaszolhat néhány kérdést, és utána Minasian asszony is kap 5 percet. 5 perc. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy valóban a Karabak konfliktusban nincs eléggé jelen Európa. És ez nem illik ennek a kérdésnek a fontosságához. Abban is egyetértek, hogy aktívabban be kellene vonódnunk ebbe, mert ez a kérdés megőrzi Oroszország befolyását a régióban, nem csak a kemény hatalom gyakorlásban, mert minden, mind a két fél részéről fegyverkezési verseny történik, és ezt most nem tudjuk megállítani, mert a katonai erőszak alkalmazását nem legitimizálta a Minszki folyamat. Tehát a két fél azt következtette ki, hogy minél több katonai erejük van, annál jobb eredményt tudnak majd kicsikarni. Tehát az ENSZ határozatot most félre tették, a Minszki tárgyalásoknak nem ez képezi az alapját. Ez nagyon sajnálatos, és ez megmagyarázza azt is, hogy miért folytatódik ez a konfliktus, és hogy miért nem sikerült ezt még normalizálni. Tehát normatív bizonytalanság is van ezen a területen, és az EU is hozzájárul ehhez. Az EU lehetne aktívabb is, normatív iránymutatást adhatna az Unió mind a két félnek. Ez csak az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy a civil társadalom kommunikál egymással a két fél részéről, és ez kezdetől fogva így volt. Nagyon fontos, hogy Örményországban is vannak olyanok, akik szeretnének iránymutatást kapni a jövőre nézve. És azt hiszem, hogy ha egy országnak megmutatjuk a jövőbeli kilátásait, és ez arról szól, hogy békésen együtt kell élnie, másokkal integrálódnia kell, ugyanis Mind a két ország civil társadalma nagyon szeretne integrálódni az Európai Unióba. És itt most nem az irányítókról beszélek, hanem magáról a társadalomról. És ezért az együttműködés nagyon fontos, ezért meg lehetne oldani a konfliktust, de ez nagyban függ az ország politikai helyzetétől. Tehát láthatjuk, hogy a biztonság és a demokratizálódás hogyan kötődik egymáshoz. Ugyanis minél nagyobb Oroszország puha befolyása, minél inkább erősödik ez, annál kevesebb esélye marad az Európai Uniónak, hogy meghonosítsa a békét ebben a régióban. És ez az unió hozzáállásán múlik. Köszönöm. Köszönjük, Alieva asszony, most az ilyen asszony következik. Köszönöm a kérdéseket és megjegyzéseket nem is tudtam volna jobban összefoglalni a prioritásokat, mint hogy a jó kormányzás és az emberi jogok a legfontosabbak. Mi ennek a fontosságát hangsúlyoztuk már régóta. Mind a két félnek ez az érdeke. Én főleg Örményország nevében tudok hozzászólni, de az Európai Uniónak is ez az érdeke, ugyanis ez az egyetlen garancia arra, hogy a partnerek elszámoltathatóak maradnak. És szeretném ezzel kezdeni, de először szeretném még elmondani, hogy én nem vagyok geopolitikai és békepolitikai szakértő. Csak annyit tudok mondani, hogy a tűzszünet folyamat monitorozása nagyon fontos, ennek nagyon örülünk, és ez az, ami mostanáig lehetséges volt. Ugyanis valóban ez az egyik legfontosabb akadály nem csak a fejlődés útjában, hanem a békés, biztonságos élet útjában is ez áll. De emiatt nem történhet meg egyik országban sem a társadalmi és demokratikus, illetve gazdasági fejlődés. A kormányok túlszulejtették saját országukat ebben a konfliktusban. És csak nem egyenlő szintű fegyverkezés mindkét oldalon. Ha jól értettem, elhangzott egy olyan kérdés, hogy mi a politikai akarat, milyen lehetőség van arra, hogy ezt a megállapodást végrehajtsuk. Én nem tudom ezt megbízhatóan megjósolni, de mindenképpen úgy gondolom, hogy a negatív kimenettel ellen úgy tudunk védekezni, ha megvizsgáljuk, hogy merre haladnak ezek az országok. A reformra szükség van. A reformok létfontosságúak mind a gazdaság életben, mind pedig a kormányzásban és az emberi jogokban. Az is fontos, hogy a kormány hogyan hajtja végre ezeket a reformokat. És ezért szerettem eh, volna arra eh, ösztönözni önöket, hogy erre eh, figyeljenek oda. Ugyanis a politikai akarata fontos. Ha az uralkodó rezsim, ha az elit hajlandó változtatni. Beszéltünk már az oligarchákról. Ezeket az oligarchákat kordában lehet tartani, a reformok képesek erre. Ha ezt a menetrendet követjük, akkor van remény. Van valódi politikai akarat, és van rá esély, hogy a fejlődés megvalósul. Ez tudja az országban a korrupciót megakadályozni. Nem csak társadalmi és gazdasági szempontból, hanem biztonsági szempontból is útjában áll a fejlődésnek ez a mostani rendszer. Nagyon remélem, hogy önök továbbra is fontosnak tartják az emberi jogokat és a helyes kormányzást. elhangzott egy olyan hozzászólás, hogy Örményországnak csak egy barátja van, és erre a vonatkozó mondást is említették, de azt kell mondjam, hogy ez nem teljesen pontos. Örményország nem egyenlő a saját kormányával. Örményország továbbra is barátként tekint az Európai Unióra, egy olyan szervezetként, amely képes az igazságszolgáltatásra. És az egyszerű emberek is így tekintenek az Európai Unióra. Tehát azt gondolom, hogy ez még most is így van. Az emberi jogi párbeszéddel kapcsolatban is elhangzott egy kérdés, hogy mi ezt hogyan látjuk. Azt hiszem, hogy pozitív dolgokról nem nagyon számolhatunk be, hogy mit sikerült elérni, de az túlzás lenne, hogy ez nem volt hatékony, mert hozzá tudunk járulni az emberi jogokról szóló párbeszédhez, és nagyon fontos kérdéseket, például a diszkrimináció mentesség és a családon belüli erőszak megelőzése, a kínzások megelőzése, ezeket napirenden tudjuk tartani, tehát ezt a kapacitást mi nagyra értékeljük. És nagyon jó lenne, hogyha ebben többet követelnénk. Nem arról van szó, hogy rá kell kényszeríteni bármit Örményországra. Európa mindig azt mondja, hogy nem akarnak sen- senkire ráerőltetni. Ez nem erőltetés, hanem arról van szó, hogy el kell várni a másik féltől is, hogy teljesítse az ígéretét. Azzal, hogy Európa elszámoltathatóságot vár el, és az ígéretek betartását, az teremti meg a politikai akaratot, és azt a mentalitást, hogy ez egyáltalán lehetséges. Tehát ez nem erőltetés, hanem csak az ígéretek betartatása. A civil társadalmak kapacitása és lehetőségei, illetve hogy meg tudják-e tenni a civil szervezetek azt, amit a kormány nem. Minden tiszteletem az övék, de én ebben nem hiszek. Az nem jó szó, hogy sajnálatos módon, de mégiscsak az a helyzet, hogy a civil társadalom nem bukott meg, de olyan a politikai helyzet, különösen Azerbajdzsánban, hogy a rezsim nagyon negatívan tekint a civil társadalomra, amikor az részt vesz a párbeszédben. Mi próbáljuk összehozni a civil társadalmat a két országból, ezt már egy évtizeddel ezelőtt elkezdtük. És van nagyon aktív együttműködés különböző kérdésekben. A közvélemény monitorozásában és más területeken részt vesznek ezek a szervezetek. De zsugorodik az a terület az országokban, ahol erre lehetőség van. Ez nem a konfliktus miatt van. Az áprilisi napos háború óta még rosszabb a helyzet, de korábban sem volt olyan nagyon jó. Különösen az azerbajdzsáni civil társadalomban a részvételt nagyon sikerült aláásni. Ami az oligarchia visszaszorítását illeti, valóban vannak követelések kormányzási kérdésekben és a korrupció ellenes küzdelemben. Ezt támogatja az Európai Unió, és egyébként az amerikai kormány is. És a szakértelmen, illetve a forrásokon keresztül történő támogatás is megvalósul. Nagyon fontos, hogy ez a küzdelem olyan mélyreható legyen, amennyire csak lehetséges. És bármilyen manipuláció, illetve bármilyen felszínesség elfogadhatatlan, ugyanis ennek következményeként örökös harcba leszünk kényszerítve, és semmilyen határa nem lesz a hatalomnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végül Schubert úr. Köszönöm szépen, köszönöm én is a kérdéseket. Tánok úrnak igaza van, az események mutatják, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása, csak békés megoldásra van lehetőség, ezt ne felejtjük. A katonai fellépések csak elmérgesítik eh, a helyzetet, de nem oldják meg. Az EU bevonása, az új megállapodások sokkal több lehetőséget fognak számunkra adni, sokkal messzebb menő lehetőségeket nyitnak meg, hogy együttműködjünk ezekkel az országokkal, akár az emberi jogok témájában is amelyek egyébként nagyon fontosak. Van egy EU külön képviselő, a dél-kaukázusi országokért felelős Zdába úr, nagyon aktív volt az elmúlt években, augusztus végén jár le a mandátuma, de lesz helyettese, akit addig kiválasztanak. A Minszki csoporthoz ő kapcsol hozzá bennünket, francia kollégánk, is tájékoztat bennünket. A Minszki csoport eredményei talán nem voltak annyira lenyűgözők, mint amennyire szerettük volna, nem oldódott meg a konfliktus, de talán már önmagában a létezése és a társelnökök megakadályozták azt, hogy a lehető legrosszabb a helyzet eszkalálódása bekövetkezzen. Úgyhogy bár ez nem elég, Gáller úr és Örményországgal kapcsolatos kérdése. Az volt az első benyomásunk, hogy amikor a társulási megállapodásról tá- tárgyaltunk, 2013-ig Örményország teljes mértékben bevonódott ebbe a munkába. A legrövidebb időbe ezzel az országgal telt végig tárgyalni a megállapodást. Rövidebb volt, mint Grúzia vagy Azerbajcsán folyamata, de aztán nem tudtuk aláírni ezt a társulási megállapodást, és ez nagy kár. Most nem akarok itt spekulálni az okokkal kapcsolatosan. Az új ö, megállapodás tervezet a gondolkodási periódus után továbbra is az a benyomásunk, hogy ezt az új megállapodást ennek a megkötésével kapcsolatban nagyon motivált Örményország, és azt hiszem, hogy nagyon jó példa áll előttünk. Az Európai Uniós támogatás nagyon sokat segített nekik, akkor, amikor az elektronikus szavazó rendszert az elmúlt parlamenti választásokra sikerült bevezetni. Jó példa volt ez arra, hogy az EU-s támogatás hogyan tud pozitívan hatni az országra. Nem volt minden tökéletes a választások során, és ezt a nyilatkozatunkban is világosá tettük, de mindazonáltal ez egy előrelépés volt. Az új megállapodásra több lehetőségünk lesz a szorosabb együttműködésre az örmény féllel. Azerbajdzsánra természetesen ugyanez igaz. Vágó úr csak egyet érteni tudok, a megállapodásokat a nemzetközi jog alapján kell megtalálni. Buchner úr azt kérdezte, hogy Azerbajdzsán tagsága a WTO-ban mikor következik be, hát talán ez egy hosszabb folyamat, hiszen Azerbajdzsán nem vonódott be nagyon a WTO tárgyalásokba, inkább diversifikálni szeretné a gazdaságát inkább ez érdekli ezt az országot, ebben segíteni is tudunk, de az új megállapodással kapcsolatos tárgyalásokban még mindig nagyon a, koráb, a korai szakaszban vagyunk, úgyhogy itt még időre lesz szükség, amíg tető alá tudjuk ezt hozni. De fontos előre lépnünk, csak ne legyen egy annyira ambíciózus feltételünk, ne írjuk el a WTO tagságot. Astrovicius úr kérdése nyilván nem folytatunk hivatalos párbeszédet az Eurózsiai Unióval, ezért olyan sokat erről nem tudok mondani. Az egyes EU-s vagy egyes Eurázsiai Uniós tagállamokkal kapcsolatban vannak két oldalú kapcsolataink. Az Eurázsiai Uniónak egyébként semmilyen hatása vagy befolyása nincs a mi két oldalú megállapodásainkra. Úgyhogy igazából az egyedi országoktól függ az, hogy miben tudnak velünk megállapodni. Más tagság, más szervezetben való tagság az nem írhat felül semmi olyat, amiben mi két oldalúan megállapodunk egy megállapodásban, függetlenül attól, hogy milyen szervezetnek vagy klubnak a tagjai, a megállapodás pontjai kötelezőek. Az oligarchák, oligarchák ellenőrzik az országot, tehát az Örményország esetében semmi újdonságot nem jelent. Jelentős a hatásuk. És hogyha jogállamiságon alapuló társadalom alakulnak ki, akkor ez a helyzet ez csökkenne, az oligarchák befolyása csökkenne. A korrupció csökkentése az egy alapvető fontosságú kérdés, de ez a keleti partnerség minden országára vonatkozik. Hegyi Karabach és a terület összes konfliktusa mind rendkívül veszélyes, rendkívül nehezen megoldható, voltak, akik azt gondolták, hogy a hegyi karabahi lenne legkönnyebben megoldható, de ezt tapasztaltuk, hogy nem. A fejlődést is akadályozzák egyébként ezek a befagyott konfliktusok, mert Örményországnak és Azerbajdzsánnak is milyen gazdasági lehetőségei lennének enélkül a konfliktus nélkül, hát óriásiak. Azt hiszem, hogy ezzel zárom is felszólásomat. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a három vendégünknek, Sübel úrnak, Le Minesian és Elieva asszonyoknak. Engedjenek meg még pár szót. Az a hegyi karabahi fejlemények miatt, és mivel nagyon aktívak vagyunk, vannak nagyon aktív kollégáink, akik Azerbajdzsán és Örményországgal foglalkoznak, és nagyon különböző sajtónyilatkozatokat tettek az el- elmúlt napokban. Szeretném emlékeztetni a képviselőket, hogy Karim úr, mint az EU-Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottság elnöke, Hámsz asszony az Euronet Parlamenti Bizottság közgyűlésének elnöke, és én, mint az AFET elnöke, a következő közös nyilatkozatot tettük július 6-án, ami az Európai Parlament hivatalos álláspontját tükrözi. Az Európai Parlament aggódik a kiújult erőszakos cselekmények miatt Örményországban és Azerbajdzsánban, ami a civil áldozatokat is követett. Fejet hajtunk az áldozatok előtt, és szeretnénk, hogyha Örményország és Azerbajdzsán, ahogy korábbi is nyilatkozta, megpróbálná békésen megoldani a konfliktust, politikai megoldásra van szükség, mert katonai megoldás nem vezethet eredményre, a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani. Nagyon fontos, hogy több civil és katonai áldozatra ne kerüljön sor, a Minszki csoport megoldását és az ő mediációkat támogatjuk. Azerbajdzsán és Örményország jóhiszeműen kell, hogy politikai tárgyalásokat folytasson kérjük a kollégákat, hogy a hivatalos álláspontot képviseljék az egyéni sajtónyilatkozataikban is. Köszönöm szépen, most pedig a hatodik napi rendi pont következik. Mindenkit emlékeztetek arra, hogy ez zárt ajtók mögött zajlik, ezért csak az EU-s hivatalos alkalmazottak